Uh, Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Mielőtt uh, elkezdünk szavazni, van egy bejelenteni valóm. Az Egyesült Királyság hatóságai értesítették uh, a parlamentet Daniel Dorton megválasztásáról, aki január 8-ától Flip Bedburn halála után és miatt lesz képviselő. Ez az eljárási szabályzat 41. cikke értelmében a parlament ezt tudomásul veszi. Üdvözlöm az új kollégánkat, és emlékeztetnék rá, hogy a 32-es házszabálycik értelmében Dalton úr részt vehet a parlament munkájában, Eh, amennyiben aláírta azt a nyilatkozatot, eh, miszerint nem rendelkezik semmilyen olyan hivatallal, amely nem összeférhető az európai parlamenti képviselőségével. Ez mindaddig így van, eh, mármint az ő szavazási és részvételi joga, addig is így van, ameddig meg nem vizsgáljuk a megbízó levelét. Ferrer a úr kap most szót két percre. Az első ö, témánk ugyanis az ő jelentése Sao Tome és Principe.